An excellent good morning to all of you. kívánok mindenkinek. Már vártunk egy pár percet, tudjuk, hogy eh, december eleje van, csütörtök van, de hát eh, többet nem várhatunk, el kell kezdenünk a Deve FAM bizottság együttesülését. Sok szeretettel köszöntöm Tobé urat a DEVE elnökét, és természetesen a DEVE szakbizottság és a FAM bizottság minden tagját. nemzetközi népesedési konferencia 25. évfordulóját ünnepeljük, és a Nairobi csúcs találkozóról fogunk beszélni, illetve az ezen csúcs találkozóra küldött Deve Femme kiküldetésről is beszélünk. Az állásfoglalásról, a módosításokról, a jelentésről. A Nairobi csúcs találkozó delegációs ülés megkezdése előtt, november 6-án volt egy előkészítő ülés egy állásfoglalás tervezetről, és a visszatérés után november 26-ig lehetett módosításokat benyújtani. A DEVE és a FAM tagok nagyon komolyan vették ezt. 209 módosítást nyújtottak be, elég sokat, és erről fogunk ma beszélni. Emellett egy eh, szóbeli kérdéstervezetet is eh, készítettünk a tanácsnak, bizottságnak, ezt körbeküldtük eh, az árnyékjelentéstevőknek, és várjuk a visszajelzést. Most megadnám a társjelentéstevőnek a szót, hogy, hogy mutassa be a módosító javaslatokat, amelyeket benyújtottak. Nagyon sok módosító javaslat van, tehát mindenki nagyon elkötelezett. És a cél az volt, hogy ugye az adatok elérkezzenek, az információ elérkezzen, adat alapon dolgozunk, tény alapon dolgozon. Egy világosabb és átfogóbb képet akarunk készít, adni a világon a szexuális és reproduktív jogok eh, helyzetéről, és erősíteni szeretnénk az állásfoglalás tervezetet azáltal, hogy a feltartató fejlesztési célokra ö, ö, utalunk. Azt hiszem, hogy ez is nagyon eh, világos és hangsúlyozzuk a eh, szexuális és reproduktív jogok közötti összefüggéseket. Emellett a gyermek házasságok és a női nemi csonkítás kérdésére is külön kitérünk, és hogy annak érdekében, hogy felvessük azt, hogy a legális és biztonságos abortusz hiánya is erőszaknak tekinthető a nők ellen. És az isztambuli egyezmény elfogadására is kitérünk. Nagy, az Európai Unió 25 millió eurót kínált fel a konferencián a serdülők egészségére, egészségének támogatására, illetve a szexuális és reproduktív jogokra vonatkozó fejezet azokat a területeket is érinti, amelyek eddig a legkevesebb támogatást kapták a e, meddőségi kezelés, a reproduktív e, egészség, e, az erőszak elleni fellépés. És most ezzel megadnám a szót Tobé úrnak, a társjelentéstevőnek, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, és mindenkit üdvözlök. Először is hadd mondjam el még egyszer, hogy mennyire fontos az, hogy a két szakbizottság együttműködik ezekben a kérdésekben, és főleg nagyon fontos a, konf- a A szexuális és reproduktív jogok témájával kapcsolatos agenda mennyire fontos. Nagyon örülök, hogy itt közvetlenül eszmét cserélhetünk a Nairobi csúcs találkozóról. Az állásfoglalás tervezet a nemzetközi közösséget összefogja, és felgyorsít támogatja a, a szexuális és reproduktív jogokra vonatkozó agenda végrehajtását, az nemek, közö, nemek nemi alapú erőszak elleni fellépés, a házasságon belüli erőszak is felmerül ezzel kapcsolatban. A ez a konferencia, az ICPD konferencia, utolsó konferencia 25 évvel ezelőtt volt, és ennek a végre nem hajtott célkitűzése erről is beszélünk. A Nairobi i konferencia nagyon sikeres volt, 9000 résztvevő volt ezen, civil társadalom, grassroot szervezetek, aktivisták, egyetemi professzorok, egészségügyi dolgozók, számos célkitűzést dolgoztunk ki, és eh, sokat hallottam a képviselők kiváló munkájáról, és az önök sikeres sajtótájékoztatájtójáról is. És eh, most nagyon fontos, hogy monitorozzuk az előrelépést, és betartassuk az ígéreteket. A Jutta Opelainen biztos által tett ígéretekre is gondolok itt. Ahogy az elnök említette, nagyon sok módosítás érkezett. Hadd mondjam el, hogy én hajlandó vagyok támogatni azokat, amelyek az Európai Unió szerepét erősítik, és a pénzügyi hozzájárulást tartalmazzák, főleg az SDG célkitűzések elérését. Emellett támogatnám azokat is, amelyek a civil társadalom és az NGO-k szerepét tartalmazzák, és az elkövetkezendő hetekben a, a FEM és a DEVE titkárságai megpróbálnak majd kompromisszumokat kidolgozni. Hadd mondjam el, hogy fontosnak tartom, hogy igyekezzünk összeülni, és megpróbálni jó kompromisszumokat kidolgozni, hogy egységesen tudjunk fellépni a témával kapcsolatban. Most pedig szeretnék lehetőséget adni az árnyék jelentéstevőknek a devében és a fanban. Először is Francis Fritzielnek adnám meg a szót a néppárt részéről. Köszönöm szépen! Először is üdvözlöm a két szakbizottságot, A Nairobi részvétel azt mutatta, hogy mennyire fontos témákat vetettünk föl ezen a konferencián. A delegáció vezetőjének is szeretnék gratulálni, és szeretnék erősíteni az Európai Unió részvételét, és nagyon fontosnak tartom, hogy jobban integráljuk ezt a munkánkba, és nagyon fontos, hogy egy ENSZ konferenciáról van, van szó, és ez egy nagyon fontos szempont számunkra, és hogyha időben jelezzük a részvételünket, akkor erre nagyobb az esély. A második dolog, ami számomra fontos, az a fiatalok bevonása a konferenciába. A fiatal férfiakról is gondolok, és nyilván nagyon sok fiatal nő, fiatal férfi részvételére van szükség. És ami a a fogamzásgátláshoz, a biztonságos szüléshez való hozzáférést illeti, illetve az emberjogi kérdések témája is, hát nagyon rémisztő a helyzet. Persze volt előrelépés, de még mindig nagyon elmaradott a helyzet. Fel kell gyorsítani a tudatosságot, az információkat, és végig kell gondolni, hogy az intézményeink mit tehetnek ezt mindenképpen monitorozni kell, és nagyon nagy figyelmet kell erre fordítani, hiszen nagyon nagy szükség van a részvételünkre. És a harmadik dolog, amit el szeretnék mondani, a konferencián az amerikai megközelítés engem nagyon aggasztott. Ezt el kell mondani, az amerikai nagykövet egy külön, egy alternatív sajtótájékoztatót tartott, és külön egyeztetéseket folytatott, és megpróbálták aláásni a konferenciát, és ráadásul, amikor találkoztunk a konferencia igazgatójával, akivel fantasztikus egyeztetést tartottuk, és ő elmondta, hogy mennyien, mennyien akartak jönni, mennyien jelentkeztek, és sajnos korlátozni kellett a résztvevők számát, mert nem volt annyi hely. Tehát nagyon fontos nemzetközi jelentőségű konferenciáról, konferenciáról volt szó, ezt mindenképpen ki kell hangsúlyozni. Valóban ez a konferencia és ez a téma nagy figyelmet kap a nemzetközi közösség részéről. Norbert Noize, az SND részéről. Köszönöm, elnök úr. Nekem lenne néhány megjegyzésem a konferenciával kapcsolatban és a sajtótájékoztatóról. A sajtótájékoztatót a FEM és a DEVE e, együtt tartotta Nairobiban, és azt hiszem, hogy mindannyian elmondhatom, hogy mindannyian egy kicsit öm, csalódottak vagyunk. Volt 20 ország a az USA vezetésével, akik az a csúcs találkozó eredményeit kétségbe vonták, és Ráadásul nem csak, hogy afrikai országok benne voltak ebben a 20 országban, hanem Lengyelország és Magyarország is két EU-s tagállam. E, amikor mi ezt hangsúlyoztuk a sajtótájékoztatón, hogy nem tudjuk, nem tudunk egységesen föllépni, és ez sajnálatos. Beszélnünk kell arról, hogy hogyan kell ezzel a két tagállammal szemben, hogyan kell ezt kezelni, az ő fellépésüket azt gondolom, hogy hát nem az a megfelelő, e, e, hogyha most mutogatunk rájuk és megbüntetjük őket. Nekünk, a mi kezünkben vannak a jobb érvek, amikor a szexuális e, felvilágosításról és a fogamzásgátlásról beszélünk. Új párbeszédre van szükség. A magyar nagykövettel, a lengyel nagykövettel, Nekik, eh, tök, őket meg kell kérdezni, hogy miért nem tudták az európai eh, álláspontot képviselni. Szerintem meg lehet győzni őket, hiszen a, nagyon sok Fidesz tag van, eh, vagy az EKR-ben is vannak képviselők, lengyel képviselők, akik nagyon közel állnak a mi családtervezési és szexuális oktatási, felvilágosítási nézőpontunkhoz. Szerintem egy új stratégiát kellene kidolgozni ezen témák megvitatására ezzel a két tagállammal, akik, amelyek nem sorakoztak fel az EU-s álláspont mögé. Szeretnék köszönetet mondani az EU delegációnak Nairobiban. Fantasztikus munkát végeztek, sokat segítettek, főleg amikor konfliktus volt a sajtótájékoztató e, időzítése e, körül, az USA és a mi sajtótájékoztatónk időzítése körül nagyon, nagy volt, nagyon jó volt a segítség, és el kell mondanom, hogy azért voltunk sikeresek, mert a végén ügyesebben szervezkedtünk, mint az amerikaiak, de hát erre szükség is volt. Ez nagyon fontos volt, az egész kenyai sajtó jelen volt, és nem volt egyszerű meggyőzni őket a mi álláspontunkról. Köszönöm szépen. Igen, természetesen. Nagyon fontos és nagyon jó beszélni erről az állásfoglalás tervezetről, és hát igen, tájékoztatni szeretném a képviselőket arról, hogy lesz még egy külön vita a, magáról a misszióról, egy eszmecsere magáról a kiküldetésről. Krisztolux Szakrapolónak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, angolul kezdem, és aztán majd franciára váltok. Először is, kedves Evelyn, kedves Toma, nagyon szépen köszönöm a támogatásotokat, hiszen nagyon fontos ezt a fantasztikus FAM deve együttműködést és csapatszellemet ki emelni. Én egyeztettem veletek mind a kettőtökkel, és megbeszéltük azt, hogy ez a FAM és DEVE közötti együttműködés, ez kulcsfontosságú. Ez a két szakbizottság együtt kifejezi az eh, európai eh, eh, gondolkodásmódot és értékeket a női jogok tekintetében és a külpolitika tekintetében, és most franciára váltanék. A, a Renew frakció nevében 26 módosítást javaslunk. Erősíteni szeretnénk az állásfoglalást, ennek nyelvezetét, a következő elemeket főleg. A Nairobi szellemiségét ki kell emelni, és ezt egy szélesebb kontextusba kell helyezni. A nők és a lányok autonomizálása, önállóságra nevelése nagyon fontos az egyenlőség. Az ENSZ Mexikóban és Párizsban szervezett a nemek közötti egyenlőségi konferenciája, amely a, és a pekingi konferencia évfordulója meg konferenciáról való megemlékezés nagyon fontos. A nők elleni diszkrimináció elleni eh, harc és a szexuális és reproduktív jogok védelme elengedhetetlen. Emellett nagyon fontos a méhnyakrák szűrése, ennek támogatása, eh, és a szubszaharai afrikai nők esetében is eh, hozzáférés biztosítani kell. A A humanitárius fellépésekben külön figyelemmel kell lenni a fiatalokra, őket be kell vonni, és ezzel harcolni az erőszak ellen a nők elleni erőszak, közte a kényszerházasság és a női megcsonkítás elleni harcban e, ebben a széles kontextusban fontos szerepet játszik ez a konferencia, ehhez megfelelő finanszírozásra van szükség, a szexuális és reproduktív jogokról szóló felvilágosítás érdekében és nem e, támogatom azokat a módosítási javaslatokat, amelyek a szexuális és reproduktív jogokra való utalást kivennék az állásfoglalásból. Emellett nagyon fontos látni, eh, hogy a civil társadalom eh, majd be kell vonni. A férfiak és a fiúk is nagyon fontos szerepet játszanak eh, a nemek közötti egyenlőségért folytatott harcban. Természetesen nagyra értékelem a kollégák módosító javaslatait, ezek nagy részét, és biztos vagyok benne, hogy egy olyan szöveget tudunk elfogadni, amely a leg, lehető legambiciózusabb és legprogresszívabb a női jogokat tekintve. Köszönöm. Thank you, Köszönöm szépen, a zöldek következnek. alors, euh, je tiens, bon, excusez-moi, je tiens donc à remercier donc euh, les collègues Köszönöm, szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a munkájáért. Nagyon jól előkészítettük ezt az állásfoglalás tervezetet, de rengeteg a módosító, ez is azt mutatja, hogy nagyon nagy az érdeklődés, és foglalkoztat minket ez a dolog. Örülök annak, hogy két szakbizottság is vizsgálja ezt a kérdést. Örülök annak, hogy a mi hangukat is hallathatjuk ebben a témában. A misszió során nagyon nagy hatással volt ránk az, hogy hány lánygyermek terhességét nem kísérik megfelelően, illetve ne, velegy, ne felejtjük, hogy nagyon sokszor korai vagy kényszerházasság kényszerházassággal próbálják meg eltitkolni, hogy itt valójában nem erőszakról van szó a lányokkal szemben. Sajnos a serdülő lányok is szenvednek ettől. Egyik napról a másikra ezek a serdülő lányok, ezeknek a serdülő lányoknak az élete gyakorlatilag összeroppan. A szexuális és reproduktív egészség is nagyon fontos téma, nulla, tolerancia, nulla toleranciát kell hirdetnünk a nőkkel és a serdülő lányokkal szembeni erőszak területén. Nagyon fontos a fiatalok szexuális oktatása, megfelelő, tehát koruknak megfelelő szexuális felvilágosítást kell nyújtani ezeknek a gyermekeknek, fiataloknak. Az emberi jogokat garantálni kell, hogy autonóm módon tudjanak dönteni. Most az lenne a cél, hogy eh, meg tudjunk egyezni a pontos megfogalmazásban az Európai Unió 29 millió eurót szánna a, eh, a serdülők szexuális felvilágosítására, illetve a eh, szexuális egészség elősegítésére. Ezeket az alapokat kéne mobilizálni, és nagyon fontos lenne, hogyha az egész világon el tudnánk végezni ezt a tevékenységet, hiszen a szexuális és reproduktív egészség nagyban hozzájárul az egyenlőséghez, illetve a fenntartható fejlődés megvalósul, megvalósulásához. Ugyanúgy, ahogy a demokráciát vizsgáljuk, a demokráciát segítjük, ugyanígy segíteni kell a nőket a szexuális jogaik gyakorlásában a szexuális egészséghez, illetve a fogamzásgátláshoz való jogot is biztosítani kell. Ezen állásfoglaláson keresztül fogalmazzuk meg szolidaritásunkat az Európában, vagy az egész világon bárhol élő nőkkel, illetve lányokkal kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm. Az ID következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr, tisztelt kollégák! Először is szeretnék köszönetet mondani önöknek is, illetve a titkárságnak, a szolgálatnak is nagyon jó volt a szervezés. Nagyon gyümölcsöző volt a Nairobi konferencia, de sok sokkoló dolgot is tapasztaltunk. 9 10-11 éves terhes lányokat is, lányokkal is találkoztunk, elmondták, hogy mi történt velük, ezeket a lányokat kitaszította a családjuk, illetve a társadalom. Ez egy ördögi spirál, Sajnálatos, hogy erről kell beszélni, de nem szabad ezeket a problémákat szőnyeg alá söperni. Mit tegyünk? Meddig tudunk elmenni? Hány állásfoglalás, hány módosítót, hány támogatást ítélünk még meg? Úgy gondolom, hogy példa szerűen kell viselkednünk. Afrikában mindennapos dolog, hogy a nők jogait sárba tiporják. Számos tanúvallomást hallottunk elől. A nők 30%-a el kellett, hogy szenvedjem a női nemi szerv csonkítását, a nők 40 a lányok 40 a még kiskorúként kellett, hogy megházasodjon. Nagyon sok volt a nem kívánt terhesség is. Nos, nagyon nagy a demog, nagyon nagyon gyors a demográfiai növekedés Afrikában, és ehhez a problémához hozzá kell venni még a klímaváltozást, illetve az egyéb természeti jellegű problémákat is a nők és a lányok jogát megvédendő 17 módosítót nyújtottam be. Azt gondolom, hogy példásan kell viselkednünk. A kényszer házasságok sajnos Európában is terjedőben vannak. Franciaországban 44 ezer nő esetében végeztek el női nemi szervi csonkítást. Úgy gondolom, hogy Európában kell először rendet teremteni. Nem szabad megadnunk magunkat ezek, ezen vallási vagy egyéb szokások ellen föl kell lépni, hiszen ezek a nők jogait nem tartják tiszteletben. Köszönöm szépen, ez egy nagyon érdekes misszió volt, örültem, hogy részt vehettem rajta, és nagyon sokat tanultam, és ennek köszönhetőek egyébként a módosítók is. Köszönöm. Köszönöm. Nézem a többi jelentéstevőt, ECR, GUE részéről, úgy látom nem jöttek el. Bárki más szeretne hozzászólni? Parancsoljon! Any opportunity for me to speak, of course I'll take... Hát, ha lehet beszélni, beszélek. Először is szeretnék gratulálni mindenkinek, aki részt vett a misszión, illetve aki megszervezte ezt a, az utazást. Én nőjogokkal foglalkoztam több mint 20 éven keresztül, miatt politikus lettem és két, az 2010-es konferenciára is elmentem. Tudom, hogy mennyire fontos mérföldkövek ezek a konferenciák. Köszönöm, hogy ott voltunk, köszönöm, hogy kitartunk, és én azt gondolom, hogy egy nagyon erőteljes teljes megfogalmazást kéne ebben az állásfoglalásban elérnünk. Hogyha jogokat támadják meg, akkor a demokráciát támadják meg, ezt tegnap is elmondtuk a meghallgatáson. Ez így van, így kell ezt kezelni. Mindannyian mindannyian egyenlőek vagyunk a Földön, fiúk és lányok is. Úgyhogy minden egyes jogunkért körömszakadtáig harcolnunk kell. Nagyon nehezen értük el azt, hogy ezek a jogok megvalósuljanak a második világháború után, ezek mellett ki kell tartani. Agresszív világban élünk, de ki kell tartanunk, meg kell védeni magunkat. Én nem kaptam meg a módosítókat. Lehet erről, lehet ebből egy példányt kapni? Köszönöm. Köszönöm szépen. Visszaadom társelnök asszonynak a szót. Köszönöm szépen. Nem fogom megismételni az, amit, azt, amit már elhangzott. Köszönöm a rengeteg módosítót, a rengeteg módosító mutatja azt, hogy nagyon-nagyon világosan kell fogalmaznunk ebben a témában. Mindent meg kell említeni, ki kell állni, és egyértelműen erőteljes üzenetre van szükség. Még egy utolsó gondolat, ütemterv, FAM Deve szavazás január 22-23, úgyhogy a lehető leggyorsabban próbáljuk meg ezt a kérdést lezárni. Francis, igen, nagyon rövid, nagyon rövid észrevétel. Nem lenne jó, hogyha a kenyai parlamentnek írnánk egy levelet, megköszönvén a konferencia programját, ugye ne felejtjük, hogy komoly politikai nyomás helyezkedett rájuk, sőt, voltak olyan események, amelyeket ki kellett helyezni a parlamentből, de maga az a tény, hogy ezt megtartották, hogy volt egy alternatív programsor, ezt azoknak mondom, akik nem jöttek el, nem mentek el, tehát voltak plusz programok párhuzamosan a konferenciával. Szerintem ezért megérdemlik a köszönő levelet. Jó volt a program. Én azt gondolom, hogy körülbelül 150 parlamenti képviselő részt is vett ezeken. Szerintem bölcs és okos, hasznos dolog lenne, hogyha ezt a levelet elküldenék. Nagyon jó, nagyon jó gondolat, köszönöm. Éppen gondolkodtunk arról, hogy kinek írjunk köszönő leveleket. erre mindenképpen sort kerítünk, és ne feledjük, hogy maga a delegáció is bizony párját ritkította. Ez a téma kapcsolódik a következő napi rendi pontunkhoz. Erre utaltak is a képviselők a hozzászólásaikban. A Nairobi misszióról szóló összefoglaló jelentésről van szó. Kicsit összefoglalnám ezt a témát. Norbert Neizerrel milyen volt a megtiszteltetés, hogy elnökölhettünk, vezethettük ezt a delegációt. Nagyon erőteljes volt ez a, ez a delegáció. Tizen voltunk a FEM-től és a Devétől. Az Európai Parlament ebből is látható, hogy mennyire komolyan veszi ezt a témát. Szeretném még azt is elmondani, hogy kiváló volt az együttműködés a bizottsággal. Nem csak jó, hanem egész egyszerűen kiváló. Norbert, Naib, Neu, Norbert Nazer erről már beszélt. Nem külön európai intézmények jelentek ott meg, hanem európai, az Európai Unió egyetlen hangon szólalt fel. Ez egyértelmű volt, közös hangon hangot ütöttünk meg. Nos, különböző civil szervezetekkel is találkoztunk. Nagyon érdekes, nagyon jó munkát végző civil szervezetekkel. Helyi szervezetek, német alapítványok is. Aztán TV adásban, TV adásból is sokat tanultunk, és itt is jártak egyébként ezek a alapítványi képviselők az Európai Parlamentbe. Még egy dologra utalnék. Ez a delegáció lelkes volt olyan szempontból is, hogy a jövőben milyen kapcsolatrendszert kell képíteni, és egyértelműen arra jutottunk, hogy aktívabban kell részt vennünk a különböző nemzetközi csúcsokon. Tudjuk, hogy a kétoldalúság is mindig megjelenik az ilyen nemzetközi fórumokon, nemzetközi csúcsokon, konferenciákon. Még egy dolog, a Nairobi csúcs, ugye különböző programai részt vettünk, de a parlamenti képviselők szerepéről szóló programon is részt vettünk, tehát a parlamenti képviselők mennyiben segíthetnek a helyzet megoldásában. És ezt a fajta össze, összefogást szeretnénk ezt az összefogást szeretnénk fokozni, az SFP igazgatójával is találkoztunk, ő ott volt a csúcson. Összefoglalásként szerintem elmondhatjuk azt, hogy nem szabad alábecsülnünk az Európai Parlament képviselőinek szerepét, hogy mit tehetünk a nemzetközi fórumokon, nemzetközi kontextusban a mi sajtótájékoztatónkon ez el is hangzott, ugye utána jött az Egyesült Államok és aztán a Vatikán sajtótájékoztatója, az egész világ meghallgatott minket, a női jogok, a reproduktív egészség, a szexuális felvilágosodás nagyon-nagyon fontos. Elköteleztük magunkat, és mint a delegáció egyik vezetője, szeretnék köszönetet mondani az összes delegáció tagnak, nagyon jó volt az együttműködés, közös munka volt, az Európai Parlament szelleme bejárta ezt a, ezt a delegációt. Lesznek még nemzetközi események a jövő év során is, és természetesen a devével is szorosan együtt kell működni a jövőben. Ennyi lett volna. Norbert Neuzernek adnám meg a szót, ha lehet. Ő a ő volt a másik vezetője a delegációnak. Sok mindenről már beszélt az imént, de talán azok is szót kaphatnának, aki részt vett még a delegációban. Szeretne valaki még hozzászólni? Pierrett. Mikrofont kérünk a képviselőnek. Még egyszer köszönetet mondok a delegációnak, de valamivel kiegészíteném azt, amit nem elmondtam. A fiatalok részvételen tényleg meghatározó volt, ez újdonság is volt. Voltam már Pekingben, ahol például a konferenciánról kiszorultak a fiatalok. Most viszont az a benyomása volt az embernek, hogy a fiatalok szeretnék elérni a változást, például szexuális jogok területén, vagy felvilágosodás területén. Vannak viszont olyan afrikai országok, akik nem hajlandóak a szexuális felvilágosítást bevenni a tantervbe. A fiatalok elvárásait, követeléseit tehát ennek eleget kell tenni, ezt végre kell hajtani. Nem lehet a jelenlegi viszonyokat tovább fenntartani. Fiatal lányokat megerőszakolnak, meg házasítják őket akaratuk ellenére. Sokan beszéltek arról, hogy sokan elfeledkeznek arról, amiről sokan utaltak egyébként a konferencián, hogy a szexuális felvilágosítás és a családtervezés kapcsolódik egymáshoz. Látható, hogy a fiatalokat tehát érdekli a változás, és ez vezet a fenntartható fejlődéshez. Köszönöm. Még valaki esetleg szeretne hozzászólni? Nem? Ezzel teljes mértékben egyetértek, ami az imént elhangzott. A fiatalok, a fiatal férfiak és nők elkötelezettsége tényleg látható volt. Hogyha a fiatalok kiállnak a jogaik mellett, annak nagyon nagy a hatása. Ez megérinti a fiatalokat. Úgy látom, más nem szeretne hozzászólni. Akkor Neil Data következik. Ő az európai, azt az európai parlamenti fórumot képviseli, amely a szexuális és reproduktív jogokkal foglalkozik. Itt van, itt van, üdvözöljük, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Röviden elmondanám, hogy mivel foglalkozunk. Neil Dátának hívnak ennek a parlamenti fórumnak, én vagyok a titkára. A kenyai, a dániai szervezőkkel és az ENSZ Population Funddal együtt szerveztük ezt a háromnapos csúcs találkozót vagy konferenciát. Hadd mondjak néhány gondolatot a csúcsról és az Európai Parlament munkájáról. Először is szeretnék a delegációnak gratulálni. Nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek a DEVE és a FEM részéről, hogy ilyen nagy számban szerettek volna jelen lenni. Nem tudom, hogy tudják-e, vagy tudták-e, de a három legnagyobb delegációk közül az egyik volt a, az Európai Parlamenti, a, a kenyai és a dán küldöttség mellett. Tehát az Európai Parlamentet észrevették, látták, mindenki számára világos volt, hogy az Európai Parlament számára ez fontos, és ez nagyon fontos most, amikor a szexuális és reproduktív jogokért ennyire ki kell állni. Egyértelmű volt az is, hogy mennyire sajnálatos, amit az Egyesült Államok sajtótájékoztatóján lehetett hallani. Az, ugyanakkor az is világos, hogy az amerikaiak diplomáciai nyomást helyeztek az afrikai államokra, hogy ne írják alá a Nairobi nyilatkozatot. Ezt próbálták elérni, de alapvetően nem sikerült ezt megtenniük. A Nairobi állásfoglalás úgy gondolom, hogy egyetemes. Nem csupán egy cselekvési tervről van szó a fejlődő világ országai körében, hanem itt az Európai Unióban is eh, aktuális és fontos. Családtervezés, eh, a családtervezéshez való hozzáférés javítani kell Európában is, az egész világban is aztán az anyák eh, egészségével kapcsolatban a rászorulók, a migránsok és a romák körében sok mindent lehetne még javítani a fejlődő országokban, a déli országokban, az illegális abortusz sajnos nagyon sok gyermekágyi halálhoz vezet, ezt meg lehetne előzni. Szlovákiában Szlovákia esetében ugye beszélnünk kell az isztambuli egyezmény aláírására, ratifikálásról, látható, hogy Európában azért van még teendő. A fiatal lányokat és anyákat ilyen úton is lehet védeni. Ezek komoly kihívások, de sok kutatást végeztek, amely megmutatja, hogy milyen árat kell fizetnünk azért, hogy ezeket a kérdéseket nem tisztáztuk, és egyértelmű, hogy milyen összefüggések vannak. 250 milliárd dollár egy évtized alatt ennyit kéne erre fordítani, hogy megoldjuk ezt a problémát. Egy nagyon nagy szám, de megéri. És nagyon örülök annak, hogy a bizottság elkötelez elkötelezi magát anyagi szempontból is a szexuális és reproduktív jogok megvédése mellett. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy Európát ne csak donorként lássák a világban, hanem példamutatónként is, hiszen a normatív szakpolitikákat mi dolgozzuk ki. 94 óta az ICPD sokszor felülvizsgálták, több konferencia szólt erről. Meg kéne azt vizsgálni, hogy az ICPT nyilatkozatokat mennyire hajtották végre különböző országokban. Örülök annak, hogy a restriktív, a restriktív abortusz jogszabályokat összekapcsoljuk a anyák egészségével, a szexuális egészséget, a családtervezéssel, illetve nagyon fontosnak tartom azt is, hogy jó, hogy Urpilainen és Deli biztosok munkájára utalunk, illetve az Európai e, Unió munkájára utalunk ezen a területeken. Ez pozitív. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm örülök annak, hogy ennyire jó volt az együttműködés e, önökkel. Ez, ebből sokat tanultunk, az Európai Parlament is sokat tanult ebből. Most pedig a bizottság következik. Francisco López úr, parancsoljon. Francisco García, sorry. Valójában Francisco García-nak hívnak, de semmi gond. Sajnálatos módon az igazgató nem tudott eljönni, igyekezze, eh, reméltük, hogy ide ér időben, de most egy másik ülésen van. Let, hadd csatlakozzak azokhoz, akik a FEM és a DEVE szakbizottság nevében részt vettek ezen az ülésen, ez nagyon fontos volt, és szeretném hangsúlyozni azt, hogy mennyire jó volt az együttműködés, amit az Európai Bizottság és a Parlament között kialakult, és ez lehetővé tette azt, hogy az Európai Unió egy erős üzenettel, ütős üzenettel legyen jelen ezen a konferencián. Az igazgató négy panelen vett részt, és nagy örömmel jelentette be a 25 milliós támogatást, illetve 100 milliós kezdeményezést is indított ott a helyszínen a, nemek, a nemi alapú erőszak elleni harcra a fejlesztési együttműködést nagyon nagy mértékben támogatjuk, és a Nairobi konferencia follow-upjaként erre még erre ezt figyelemmel kísérjük, és az Európai Parlamentet teljes mértékben támogatjuk ezen kötelezettségek teljesítésében. Elnök, igen, várjuk az együttműködést, és ezzel a megjegyzéssel a, a küldetés, kiküldetésről szóló jelentést megkapta mindenki, hogyha nincs ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak tekintjük, nem látok ellenvetést. És akkor ezzel megadom a szót a társ elnöknek. Nem fogok, nem fogok hosszúra nyúló záró szavakat mondani, hadd mondjak köszönetet a misszió vezetőinek, és a képviselőknek. Ez a közös eh, kiküldetés rendkívül fontos volt és érdekes, eh, és reméljük, hogy a DEVE megkapja a lehetőséget arra, hogy közösen a FAM bizottsággal a New Yorki eh, konferencián is részt vehessen. Remélem, hogy együtt ezt sikerül elérni. Köszönöm a mai ülést. Akkor ezzel én is köszönetet mondok az együttesülésen résztvevőknek. Abszolút van még időnk, időben vagyunk, van még pár percünk a következő napi rendi pontig, és aztán a FAM bizottság ülésével folytatjuk. Köszönöm szépen a DEVE kollégáknak, minden jót kívánok a hét hátra részére.